kell. Ez nem elég, ugyan ezt is követeljük, de saját forrásokra van szükség, és arra, hogy munkahelyeket is teremtsenek ezek az összegek. Új forrásokat kell találni, korlátozni kell a repülőutak számát, és a kerozin adókedvezményét is el kell törölni. A következő több éves pénzügyi keretben ezt is be kell vezetni. A klímaváltozás ellen háborút kell hirdetni. Ez az egyetlen háború, amely nem szed majd egyetlen áldozatot sem, sőt életeket ment meg. Itt az ideje tehát, hogy Európa harcot hirdessen ez ellen, és a szocialisták ehhez illő költségvetést is akarnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a Rényó frakció nevében Ármó asszony kapja meg a szót. Három percre. Kedves kollégák, kedves európai parlamenti képviselő kollégák, kedves biztos úr, ma a 2020-as költségvetésről beszélünk, a 2000, az a jelenlegi MFF utolsó évéről, amely 2014-ben kezdődött MFF periódus. Most azt kell megnéznünk, hogy a kötelezettségeinket teljesítettük-e, mennyire hatékonyak a fellépéseink. Látnunk kell, hogy milyen orientációt választunk az elkövetkezendő évekre. Minden lehetséges pénzügyi marzsot ki kell használni arra, hogy felmutassuk, hogy Európa az európai polgárok számára érdekes, vonzó lehet. Meg kell értenünk, a szavazók aggodalmait, és meg kell mutatnunk nekik azt, hogy a társadalmunk vízióját javítani tudjuk. Az európaiak egyre inkább aggódnak a környezet állapota miatt, és választ kell találnunk az aggodalmaikra. A technológiai megoldásokkal, innovációval. Emellett az európai gazdaságot is ebbe az irányba kell terelni, és a gazdaságot versenyképessé kell tenni. Elővigyázatosnak kell lennünk, ami az energia átállást illeti, ebben is oda kell figyelnünk arra, hogy nem lehet egyrészt sürgős fellépést követelni, másik oldalon pedig egy excellencia kritériumra, vagy kiválósági kritériumra koncentrálni. Romániában nagyon sürgős a helyzet a környezetvédelmi területen, a környezetvédelem területén nagyon gyors fellépésre van szükség. Ökológiai törés vonal van a kontinensünkön, és ezt ki kell igazítanunk, hiszen egész Európa felvirágzása függ ettől pénzügyi eszközöket, pénzügyi forrásokat, programokat felelősen kell felhasználnunk, és nem pedig úgy, hogy ez az egyenlőtlenséget erősíteni. Ezért hangsúlyoznám azt, hogy a technikai segítségnyújtási költségvetési sor nagyon, nagyon fontos, és erre benyújtottam egy módosítási javaslatot, hiszen látnunk kell, hogy az nagy gazdasági központokban mi történik? Keletről nyugatra áramlik a, a szakértők hada, az agyelszívás folyik, és pedig Kelet- és Közép-Európában is nagyon nagy szükség van ezekre az emberekre. Egyre több polgár azt követeli Európától, hogy gondosan járjon el az európai adófizetők pénzével. És én azt szeretném, hogyha kiegyensúlyozott költségvetése lenne ennek az intézménynek már a következő évtől kezdve, hogy megfelelő fellépéseket fogadjon el. Köszönöm szépen. A zöldek nevében most Andrészen képviselő következik két és fél percre orkánok, árvizek, a klímaválság az életünk alapjait teszi tönkre. Fiatalok péntekenként az utcára mennek, tüntetnek, és az ő jövőjükről van szó, ráadásul számos gazda élet, életét teszi tönkre, az egzisztenciáját teszi tönkre ez a klímaválság. Ezért azt gondolom, hogy mindannyian egy hajóban ülünk, és tudjuk, mit kell csinálni. A költségvetésben nem a hosszú távú számokról kell beszélni, hanem az az a kontinensünk jövőjéről. Arról beszélünk, hogy a jövőnkbe hogyan tudunk közösen beruházni. A zöldek meg akarják állítani a klímaválságot, az Európai Unió polgárainak perspektívát akarnak adni. Ez azt jelenti számunkra, hogy a sok fiatal munkanélküli eh, személy Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban eh, őnekik segíteni kell eh, azért, hogy még hogy találjanak munkát és kilábaljanak a válságból. A zöldek azt gondolják, hogy igazi Green New Deal-re van szükség az ifjúsági munkanélküliség elleni és a környezetszennyezés elleni fellépéssel. Nagyon fontos az, hogy a közös európai beruházások valósuljanak meg, de közben meg az ellentéte történik. Csökkentik az, a környezetvédelemre szánt pénzt, az ifjúsági munkanélküliség elleni harcra szánt pénzt, a, a kutatásra szánt pénzt. Hát ez nem lehet igaz. A zöldek azt követelik, hogy két és fél milliárddal többet ruházzunk be a klímapolitikába. 350 millió euróval többet akarunk az ifjúsági munkanélküliség elleni harcba, és az emberi jogokat is komolyan kell venni európai tengeri védelmi programot kell létrehozni 844, 840 millió euróval. Nem lehet elfordítani a tekintetünket, komolyan kell venni ezeket a problémákat. A tanács javaslatai a mi szempontunkból elfogadhatatlanok. A zöldek szeretnének konstruktív többség részét képezni ebben a parlamentben is, Európát szeretnénk megváltoztatni, alakítani, de ezt úgy tudjuk csak elérni, hogy a programjaikat végigvisszük, a jövőbe ruházunk be, és ezért azt remélem, hogy a parlamentben erre sor kerül, és ezen témákra többséget tudunk elérni, és a végén az állam és kormányfők ellenében a mi álláspontuk érvényesül. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. A következő hozzászóló Laport asszony. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, múlt héten az eh, úgy döntöttek, hogy Európában megnyitják az immigráció eh, bevándorlás előtti ajtókat, eh, és úgy tűnik, hogy számos állam és kormányfő beadja a derekát a zsarolásnak. Ne felejtsük el, hogy Törökországnak már 5,6 milliárd eurót fizetünk. Amikor megnézzük a frontex szánt költségvetést 2020-ra, akkor látjuk, hogy abszolút nem jó irányba mennek ezek a megállapodások. Az Európai Unió megmutatja megint azt, hogy képtelen arra, hogy megvédje a külső határait, és mikor fogjuk végre komolyan venni ezt a problémát a Frontex-szel kapcsolatban. Ezt miért nem hozzuk hozzuk, miért nem alakítjuk át Európai Együttműködési Ügynökségé, amely tényleg a külső határok védelmével foglalkozik, és nem pedig az a feladata, hogy ellenőrzés nélkül fogadja a bevándorlókat. Köszönöm szépen a következő hozzászóló az EKR nevében. Zsonca képviselő, másfél percet. Pani Przewodnicząca, e, Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanács és a bizottság eh, jelenlévő tisztelt képviselői, hölgyeim és uraim, eh, mindig nehéz ez a vita, amikor a költségvetést tárgyaljuk, de a valóságból kell kiindulni. Itt az Európai Parlamentben természetesen felelősek vagyunk a választóinknak. Nem mondhatjuk azt, hogy minden szép és jó, nem szabad elveszítenünk a kapcsolatot a valósághoz. Ha azt mondjuk, hogy a mezőgazdaság fontos, akkor nem érthetünk egyet a tanácssal a tekintetben, hogy csökkentik a mezőgazdaságnak szánt pénzeket. Ez nem megy. A jó minőségű élelmiszert támogatnunk kell. Ezért mi frakcióként is benyújtottunk ilyen kérvényeket. A gyermekeinknek, unokáinknak egészséges élelmiszereket kell fogyasztaniuk. Emellett eh, támogatjuk a külső határok eh, erőteljesebb védelmét, ezért eh, kérjük azt, hogy a Frontex és az Európol több forrást kapjon. Horizon 2020, eh, itt is vannak eh, csökkentések, a főiskoláknak is több eh, forrást kell biztosítani kutatásra, biztonságos technológiákkal kapcsolatos kutatásra. Azután itt van a fiatalok körében még mindig magas munkanélküliség. Ne dugjuk fejünket a homokba, lássuk a problémákat, és egyedül, együtt sikerülni fog. Köszönöm szépen, most pedig a GUNGL e frakció képviseletében Omáris Júri a szó. Másfél percben. Elnök asszony, köszönöm a szót. Teljes mértékben egyetértek azzal a kritikus értékeléssel, amit Ötiger biztos úr most bemutatott nekünk a tanács pozíciójával kapcsolatban. És teljesen egyetértek azzal, hogy számonkérés történik itt, több frakció részéről a javaslattal kapcsolatban. Azt kell, hogy lássák, hogy itt a parlament teljesen egységes és hangon szólal fel a tanácsi javaslat ellenében, mert az önök javaslata az egyszerűen megöli az európai ambíciókat. Azt mondták, hogy nem akartak számokról beszélni. Megértem, de én szeretnék számokról beszélni mert az önök javaslata az egyszerűen csak megszorítás és indokok nélkül hihetetlen módon csökkentik a kutatás, támogatás 14 és 13 millióval, a fiatalok esetében 14,7 millióval csökkentik a fiatalokkal kapcsolatos kezdeményezéseket, hasonló módon a menekült és bevándorlásügyi alapot is csökkenték, pedig itt kihívásokra kell, hogy választ adjunk ebben a témában. És ugyanígy csökkentést javasolnak a 36,5 milliót a Cosmos program projekt tekintetében, ez pedig hátrányosan érinti a vállalkozásokat. Ezzel a költségvetéssel gyakorlatilag feláldozzák Európát, és ezzel a költségvetéssel csak kevesebb Európát építünk, ez nagyon szomorú. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Híver úr másfél perce van. 17,4 millió brit 2016-ban arra szavazott, hogy elhagyják az Európai Uniót, és nagyon dühösek azért, hogy a 2020-as költségvetésben még mindig milliárdokat kellene fizetniük. A britek nem a folyamatosságra szavaztak, hanem a függetlenségre. A Brexit párt ezért világos, egyértelmű elszakadást akar az Európai Uniótól. A közelmúltbeli felmérések is azt bizonyítják, hogy a tovább is befizetésre kerülő e, befizetéseket meg kell szüntetni, és nincs semmilyen kikényszeríthető kötelezettség, amit terhelni az Egyesült Királyságot az Európai Unió felé. Tehát a no deal azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság nem fizet e, semmit az Európai Uniónak, ez e, teljesen logikusnak tűnik. Szerintem én megadta magát, amikor ráért ezt a megállapodást. A Brexit párt és Boris Johnson a miniszterelnökünk ezt, erre, ezt látták, és nem szabad aláírnunk semmilyen megállapodást, tovább kell lépnünk ezen az úton. Kelet-Anglia, ahol én is élek, ott az emberek, hogy mondjam el, hogy mit gondolnak arról, hogy több mint 30 milliárdot áldozunk megint az EU, Európának, az EU-nak nem. A no deal azt jelenti, hogy nincs, nem adunk egy fillért se. Köszönöm szépen. Muresan úr következik az LPP e képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Az Európai Unió 2020-as költségvetés tervezetéről beszélünk. Két különleges eleme van ennek. Egyrészt ez a jelenlegi MFF utolsó éve, és az európai választások utáni első éve. Az, hogy az MFF a jelenlegi 7 eh, éves költségvetés utolsó évéről van szó, ez azt jelenti, hogy még eh, nagyon sok számlát, tagállamok számláit ki kell fizetni, sok pénz eh, áramlik a tagállamokba. De biztosítani kell, hogy az Európai Uniónak legyen elég pénze ahhoz, hogy kifizesse ezeket a számlákat. A falvaknak, városoknak, az európai KKV-knak ki kell, hogy tudjuk fizetni a számlákat, milyen képet adna, ha ezt nem tudnánk megtenni. Ezért végül is nyomás erre van szükség, hogy minden a számla ki legyen fizetve. Ugye a második dolog, az európai választások utáni első év lesz 2020, ez azt jelenti, hogy akik szavaznak, ugye nagyon magas volt a részvételi arány, azoknak a hangját meg kellett hallatni, és a fiataloknak, akik elmentek most szavazni, nem mondhatjuk azt, hogy a 116 milliós csökkentés, amit a fiatal munkanélküliség elleni küzdelemre szántunk, hogy ez ennyivel csökkent milyen ez a, ez a pénz. Itt a, a planétán jövőjéről van szó, finanszírozunk el megfelelően az Erasmus programot, a gazdáknak sem mondhatjuk azt, hogy kevesebb lesz a pénz, ezért a Parlament Tanács Bizottság együtt kell, hogy dolgozzanak, hogy meg tudjuk határozni a megfelelő prioritást, bizonyítsunk eh, eh, és biztosítsunk elég forrást ezekre a célokra. Köszönöm, és most megadom a szót Galmini asszonynak. Eh, Kedves kollégák, a költségvetés megtárgyalása, a finanszírozási források elkülönítése az nem egy technikai, bürokratikus elem, hanem ez az a mód, ahogy az Európai Unió választ ad a 500 millió európai állampolgár igényeire. Mi az Európai Parlamentben nagyon ambiciózusak kell, hogy legyünk. Nem szabad, hogy féljünk a válság idejétől, idejében attól, hogy magasan szárnyaljunk, hiszen minél mélyebb a válság, annál magasabban kell, hogy repüljünk. Nem csak azt kell, hogy kérjük, hogy az eredeti bizottsági javaslat szerinti költségvetést állítsák vissza, hanem ezt még növelnünk kell. A szocialista frakció 3,4 milliárdos növelés javasol, és ez teljesen elfogadható. A 2020-as költségvetés évre vonatkozóan az összes klímaváltozás kapcsolatos finanszírozást meg kell védeni. Aztán az ifjúsági garanciát is fönn kell tartani, és további támogatást kell, hogy kapjon a jelenlegi keretek között. Aztán a földközi, tengeri és a déli területek esetében pedig a szolidaritási értékeink és a befogadás miatt kell több forrást biztosítani. Árnyék előadó voltam az Európai Ügynökségek témájával. Nagyon fontos az ügynökségek támogatásának a fenntartása, a személyzet megfelelő ellátása, hiszen ők a környezeti, a munkavállalás és a migrációs politikával foglalkoznak. Kedves kollégák, keresztútra érkeztünk, Európa zöld és szociális kell, hogy legyen, vagy pedig nem fog túlélni. Ne vesztegessük el ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Aya asszonynak egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt biztos úr, a 2020-as év a jelenlegi pénzügyi keretet zárja le, tehát mérleget vonunk. 2013 végén az európai intézmények el, e, úgy döntöttek, hogy a kiadások 20 at a klíma védelmére fordítjuk, de úgy tűnik, hogy ezt nem sikerül betartani. Ez a, ez a kudac elnézést, elnézést, mondja az elnök. Nem működik a tolmácsolás? Ez a probléma? Yes, somebody is talking. So do I have to repeat or not? Please start from the beginning. Kérem, kezdje előről, mondja az elnök, tisztelt államtitkár, tisztelt biztos úr, kedves eh, eh, kollégák, a 2020-as év a jelenlegi, a jelenlegi mm, pénzügyi keretet zárja be, le, és ezért mérleget vonhatunk. A 2013-ban a tagállamok úgy döntöttek, hogy a kiadások 20%-át a klíma változás megelőzésére fordítják, de ez nem sikerült, de közben meg a katasztrófák sokszorozódnak. Maguk a polgárok múlt hónapban egyértelmű üzenetet küldtek, azt várják tőlünk, hogy hogy megvédjék, megvédjük a klímát. Az intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk az, el, a, az elkötelezettségüket. A Renew Europe liberális frakció számára elengedhetetlen a 20%-ot betartani, vagy még e fölé menni. Ezt várják tőlünk a polgárok. Tisztelt államtitkár, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, Mm, tudomásul veszük a tanács álláspontját, de ez teljesen szembet mond a klímaambíciókkal, amelyet, amelyeket a finn elnökség mutatott be. Azt várjuk az intézményektől, hogy az e, ígéreteiket tartsák be. Az új e, keretben nagyon fontos lenne, hogy koherens legyen a költségvetés. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Bőzelágel képviselő másfél percre. Tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt eh, biztos úr, tisztelt eh, tanács elnök úr. Nagyon fontos, hogy a költségvetésnek legalább 20%-át a klímára fordítsuk, ez volt az ígéretünk, és ezt még a Párizsi Egyezmény előtt tettük. Most azonban úgy tűnik, hogy ez, ezt 3,5 milliárd euróval nem sikerül, tehát ennyivel maradunk el a teljesítéstől. A fiatal európaiak felé a flexibilitás nagyon fontos az Erasmus diákok és a többi fiatal felé. Ez a vita erről is szól. Ez a vita arról szól, hogy a parlament, parlament ambícióit bemutassa a következő költségvetésre. A választások során a polgárok azt mondták ki, hogy azt várják tőlünk, hogy ambiciózusabbak legyünk azon kihívások megoldásában, amelyek az ő életükre hatással vannak. Azt várjuk, hogy a költségvetés növelje azokat az eszközöket, ami a e, klímaváltozás elleni harc, a migráció, az ifjúsági munkanélküliség kihívásaival foglalkozik. Ebben az összefüggésben ez e, nagyon fontos, és a tagállamoknak kell, tudatában kell lenni ennek. A szerződés is követelményeket támaszt velünk szembe, és be ke, meg kell mutatnunk azt, hogy érdemes többet áldozni, több pénzt befizetni az Európai Unióba, mert ezt igazolják a projektek, a megvalósuló programok, és ezt a mostani költségvetésben kell megvalósítani, nem csak a következőben. Köszönöm, Mádison képviselő kap szót egy percre. Köszönöm szépen, észtől szeretnék beszélni anyanyelvemen. Lenne néhány megjegyzésem e, ezzel kapcsolatban. Megértem az ambíciókat, ez nagyon fontos, persze több pénzt akarnak, de eh, figyelemmel hallgattam Öttinger biztos úr eh, hozzászólását, és tény, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból eh, szerződés nélkül, és akkor 11 milliárd euró fog hiányozni a költségvetésből. Honnan veszük ezt a pénzt? Konszenzus nélkül ezt az összege, ezeket az összegeket, amivel többet követelünk a költségvetésből, hogyan akarjuk megtalálni, honnan akarjuk felhajtani? Öttinger úr, ön a klímaváltozásról beszélt, a migrációról, az ifjúsági munkanélküliségről, mint problémákról, de nem kellene beszélnünk a demográfiai problémáról például, nő, egy nő 1,59 gyermeket vállal Európában statisztikailag, és a világ többi részével összehasonlítva ez nagyon kevés. Hogyan akarjuk biztosítani a gyermekek jövőjét, hogyha ez így marad? Köszönöm szépen a következő hozzászóló, EKR nevében Kuzsmők képviselő. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, miniszter úr. A vitában szeretnék hangot adni aggályomnak. Félek amiatt, hogy nem lesz elég a pénz összehasonlítva a jelenlegi Eh, helyzethez. 2020 eh, a mostani eh, pénzügyi keret utolsó éve, felgyorsultak a projektek a kohéziós politika területén, a vidékfejlesztés területén is, de nagyon óvatos számokból indul ki a bizottság, amikor a projektek végrehajtásával számol a szokásosnál kevesebb forrással rendelkezésre. Emiatt megint késhetnek a kifizetések, mint ahogy ez 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben is előfordult. 30 milliárd volt az, összeg, amivel akkor mínuszban voltak a kifizetések. És hogyha hozzászámolok azt is, hogy a britek talán elhagynak eh, minket, eh, hát ennek is lesznek pénzügyi eh, következményei, majd kell pótköltségetés. Köszönöm szépen, ugyancsak egy percben Papadimulus úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Mindez idáig még semmelyik frakció egyik képviselője sem támogatta, akár közvetett módon is azokat a csökkentéseket, amelyeket a tanács, illetve az elnökség javasol. Ötinger biztos is megvédte a csökkentéseket, és megpróbálta elmagyarázni, hogy illetve Ötinger biztos is azt mondta, hogy ezeket a, cél, a céljainkat nem lehet elérni kisebb költségvetéssel. Rossz üzenet ez, amit most megfogalmazott fogalmaztak számunkra. A következő MFF, tehát a következő 7 éves költségvetés, amiről a tanács majd tárgyal velünk, nos, ezen költségvetés keretében kell küzdenünk a klímaváltozás ellen, innovációt kell támogatni, munkahelyeket kell teremteni fiatalok számára. Itt kurzusváltásra van szükség. Nyilvánvalóan a kevesebb pénzből nem tudjuk ezeket a célokat majd megvalósítani. Köszönöm szépen. Most pedig Furore képviselőasszonynak adom meg a szót. Grazie, President! Köszönöm, elnök asszony! Évről évre a tanács egy sor csökkentést javasol a bizottsági költségvetési javaslathoz képest, és a kritériumokat megmondom őszintén, nagyon nehezen értem. A csökkentés az nem okozhat kárt olyan programoknak, projekteknek, amelyek hozzáadott értéket biztosítanak gazdasági, környezeti, szociális szempontból az Európai Uniónak. Sőt, ellenkezőleg gazdaságilag támogatni kell azokat a gazdasági döntéseket, amelyek ösztönzik az innovációt, a munkanélküliség elleni harcot. Pedig mindig az Európai Unió jövője szám, számára fontos projekteknél történik ez a csökkentés. Például Például a kap, nézzük meg, hogy ott mit, csökkent, mit javasolnak, 60 millió eurós csökkentés, aztán a Dublini rendelet megújításánál is csökkentést javasolnak, aztán a fiatalok munkanélkülisége elleni alapnál is csökkentést javasolnak. Igazából észszerűsíteni kellene a forrásokat azért, hogy a költségeket a legfontosabb szektorokra koncentráljuk, és a valós gazdaságot tudjuk ösztönözni. És ezért támogatjuk azt, hogy 55 milliós csökkentés történjen az administratív kiadásoknál, amit szintén a tanács javasolt, mert itt kell felszámolnunk a pazarlást. Ezt a vonalat szeretnénk támogatni a módosító indítványainkkal, amelyeket a 2020-as költségvetéshez benyújtottunk. Azt kértük, hogy csökkentsük a magas fizetéseket és a pazarlást. Hatékonyabb Európát akarunk pazarlás nélkül és magasabb szintű növekedéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy és egy másfél percben Vincik asszonyé a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Az európai életmód megvédése a mi munkánk szempontjából azt jelenti, hogy nagy technikai területeken, technológia területén fel kell zárkóznunk e, Ázsiához e, vagy e, Amerikához. A Horizont 2020-al fontos, a jövő fontos témáiba investálunk, a versenyképesség, a gazdaságunk megőrzése érdekében. Nagyon örülök, hogy ebből a programból a KKV-knak is sok haszna lesz, hiszen ők jelentik a gazdaságunk gerincét. A költségvetés 24%-át ez a vállalati csoport kapja. Sok európai országban látszik, hogy jó az együttműködés a KKV-k és a nagy iparvállalatok között. Mindegyik vállalatcsoport nyertes ennek. Nagy kihívásokkal kell szembenéznünk. Kutatásra van szükség a megújuló energiák területén, csak így tudunk megoldásokat találni a klímaváltozás elleni küzdelemre, ami nagy veszélyt jelent a lakosságaink számára. Ezért értetetlen, hogy a tanács éppen a Horizon 2020 programban akar csökkenteni. Köszönöm szépen. Usakov urat nem látom itt a teremben. Hogyha esetleg mégis itt van, akkor jelezze ezt. Hogyha nincs itt, akkor rátugorjuk, és Keller asszonyi a szó egy percben. Monsieur le commissaire. Biztos úr, Oettinger úr, miniszter úr, a tanács következetesen és egymást követően csökkenteni akarja a költségvetés 27 millióról van szó most 2020-ra. A Olivia Sester kollégám több módosító indítványt javasolt, pontosan azért, hogy ez a csökkentésnek következzen be. A kihívások én a frakció nevében a, beszélek most. 20 milliós külügyi szolgálati keretcsökkentésről van szó, pedig nagyon jól tudjuk, hogy a missziók feltételei, körülményei nagyon fontosak a migrációs témában, a visszafogadási megállapodások témájához igazán is eszközökre van szükség. Aztán támogatni szeretnénk azt is, hogy a Frontex, az Europol és a Eurojust ügynökségek megfelelő keretet kaphassanak, hiszen csak így tudnak hatékonyan dolgozni. Ezek azok az ügynökségek, amelyek jelentősen hozzátérnek a megerősített együttműködéshez. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló ugyancsak eh, másfél percben Vitó úr. Madame la Présidente. Elnök asszony, kedves kollégák! a ég a ház, szárasság van, a klíma kérdés prioritás kell, hogy kapjon az Európai Uniós költségvetésben. Ezekben a hetekben nagyon szép nyilatkozatokat hallottam, sürgőségi intézkedésekre vonatkozóan olyan beszédeket hallottam, hogy támogatjuk azokat az országokat, ahol nehézségek merülnek föl. Ígéreket, hall, ígéreteket hallottam, hogy a szárasság sújtott a területek szintén támogatást kapnak. A 2020-ra akkor ezek az ígéretek nem valósulnak meg, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Az európai állampolgároknak nem lesz elégséges, hogyha szép szavakat hallanak. A több éves költségvetési keretben a parlament szerint meg kell oldani, hogy a kap megfelelő támogatást kapjon, és a klímaváltozás elleni harcot is tudjuk finanszírozni. A, ugyanakkor nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozzunk ezen a területen is. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló egy percben Donátó úr, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, olaszul fog beszélni. General. Európai Unió általános költségvetés keretei között a kohéziós politika és a KAP a két legfontosabb téltel. A kohéziós politika közvetlenül a szerződésekhez kapcsolódik. A célja a régiók közötti különbségek támogatás, vagy felszámolása és a gyengébben teljesítő régiók támogatása azért, hogy hatékony eredményeket tudjunk elérni a foglalkoztatás, növekedés, versenyképesség területén. A bizottság és a tanács egyre gyakrabban csökkentés javasolnak a költségvetés ezen területein, azért, hogy átcsoportosítsanak, vagy pedig a Brexit no deal probléma ellensúlyozása érdekében. Régóta kérjük azt, hogy ezeken a területeken ne legyen csökkentés. Garantálni kell a hatásosságot és a hatékonyságot a programok, projektek területén. Ez remélem, hogy meg fog szűnni az, hogy egyre szorosabb feltételeket is szabnak ezen területen a pénzfelhasználás tekintetében, hiszen ez sérti a tagállamok érdekeit és az állampolgárok jogait. Ezeknek pontosan ellentétes eredményei lesznek a szociális kohéziós területeken. Ezért azt kérem, hogy a 2020-as költségvetés feleljen meg az unió gazdasági és szociális igényeinek. Köszönöm. Vielen Köszönöm szépen. Egy percben Juzsica úr következik. Köszönöm. Mindenki a legérdekesebb, legfontosabb területeket keresi, de nem figyelünk arra, hogy visszatekintsünk arra, hogy melyik európai projektek voltak tényleg hasznosak, és melyek kapcsán pazaroltuk el a pénzeket. Konkrét projekteket kell találni, amelyeket az EU költségvetésből finanszírozunk, ahol, ahol látszik az eredményesség. Az oktatási projektek hatékonyságát nem a részvevők számával kell mérni, hanem hogy milyen sikeresek lesznek a program után. Nyugodtan szüntessük meg a nem hatékony programokat, hogy több forrás szabaduljon fel a jó programok számára. Tegnap túléptem a hozzászólási időbet, remélem, hogy már ezt sikerült kompenzálnom. Köszönöm szépen, ez valóban sikerült önnek. Itt már jól jelent meg a képernyőn. Ferreira úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a javaslat az, erre a javaslatra az jellemző, hogy nem elegendő, nem, nem jók, nincsenek megfelelően összehangolva a dolgok, biztonsági kérdésekre, terrorizmus elleni harcra akarnak többet kiadni, eh, ahelyett, hogy szociális kérdésekre koncentrálnának, de mi további javaslatokat fogunk tenni, eh, és már több mint 80 módosító javaslatot nyújtottunk be a bizottság javaslatára. Eh, közberuházásokat akarunk a gazdaságos, gazdaságos stratégiai javítani, a jogokért fellépni, a szegénység ellen, az egyenlőtlenség ellen, a nők egyenjogúságáért azt akarjuk, hogy minden ország, minden régió potenciáját kihasználjuk. Mind, eh, számos módosító javaslatot a tagállamok a mm, szakbizottságokban elfogadtak, eh, és ez jó, ezért hálás vagyok. Most nagyon fontos az, hogy a parlamenti álláspontban is megjelenjenek ezek az álláspontok, ez számomra nagyon fontos, és ebben várjuk a támogatásukat. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Roland képviselő. Für eine Minute 30. Másfél percre. Many thanks. E Köszönöm szépen. Amikor megnézem a költségvetést, akkor folyamatos politikai hibákat látok, csúsztatásokat látok. Ez egy nem demokratikus agenda, ez egy homályos új osztályokat, főosztályokat hoznak létre, meg DG-ket, mint, meg, meg reszortokat, mint az európai életminő, életmód vonatkozó, e, aztán a különböző trófeákra, medálokra kiadott pénzek, reprezentációkra kiadott pénzek, eh, amelyekkel tönkretesznek számos ágazatot, konkrétan a halászati ágazatot. Eh, még mindig 18 milliárdot fizet be az Egyesült Királyság az európai költségvetésbe, de hogyan fogjuk kifizetni a költségvetési növekedéseket, hogyha kilépünk az Európai Unióba? Mm, ki fogunk lépni, ez egészen egyértelmű, egy ilyen a növekedés párti és növekedés párti költségvetést és gazdaságot nem akarják elfogadni Európában. Gazdasági szinten gyámság alatt akarják tartani az európai tagállamokat, és úgy tűnik, hogy Franciaország büntethetetlen, Olaszország pedig nem, és olyan pénzügyi stimulusokat akartak elfogadni, ami egyáltalán nem működött, és közben pedig Európa itt a növekedési paktum folytogatja, de nem működő növekedési paktum folytogatja Európát, Als nächstes hat das Wort der Kollege a következő hozzászóló Reszler képviselő másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen tagállam sem tudna maga megoldani. Olyan időket élünk, amikor demográfiai, technológiai és klímakihívásokkal nézünk szembe. Ezért a legutóbbi költségvetésben, a legutóbbi MFF-ben kulcsfontosságú elemek szeretnék kiemelni. Olyan politikákat akarunk elérni, támogatni, amelyek az ifjúságot támogatják, amelyeknek köszönhetően a fiatalok jó képzésben vesznek részt, jó munkahelyeket kapnak, és ezzel könnyebb családot alapítaniuk aztán később és az innovációba való beruházás, a kutatásba való beruházás elengedhetetlen, és ezzel akarjuk lehetővé tenni azt, hogy globálisan versenyképesek legyünk. Emellett olyan politikákat akarunk, amelyek csökkentik a különbségeket a tagállamok között. Közel-Kelet-Európa, főleg Horvátország, mint a legfiatalabb tagállam, még mindig kell, hogy érezze a tagságának az előnyeit. a költségvetési források korlátozottak, ezért nagyon okosan kell ezeket felhasználni, és a 2020-as költségvetésnek tükröznie kell azt a bizalmat, amit a polgároktól kaptunk. Előre kell tekintenünk, de ezzel egy időben csökkentenünk kell a generációk és a régió közötti különbségeket is. Köszönöm. Biedron képviselőt nem látom, mondja az elnök asszony. Lehet, hogy máshol ül, nem a helyén? Ha nincs itt, akkor tovább megyünk, és megadom a szót Sestel képviselőnek egy percre. Kedves kollégák, a költségvetési csökkentések, amelyeket a tanács javasol, nem a prior, sem a prioritásokat, sem a finn elnökség prioritásait, sem az Európai Bizottság új elnökének prioritásait nem tükrözi, és, és a polgárokét sem. Eh, konkretizálni kell, eh, azt eh, látnunk kell, hogy mennyire fontos ez a pillanat, hogy átalakítsuk a gazdaságunkat, fenntarthatóvá tegyük, és mindannyian arra koncentráljunk, hogy a kutatásra, fejlesztésre, innovációra adjuk ki a pénzt és a politikai prioritásaikat tükrözze ez a szociális eh, eh, gazdálkodás, vállalkozás, eh, a a mikrogazdálkodások, mikrovállalkozások támogatása, a versenyképesség támogatása, a KKV-k támogatása, az innováció erősítése, azzal, hogy segítjük a KKV-ket a finanszírozáshoz való hozzáféréshez, és az képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférés erősítése, hiszen ez szolgálja a növekedést és a munkahelyteremtést. Köszönöm. A következő hozzászóló Dowding képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. A társadalmak, a közösségeink nagy kihívásokkal állnak szemben. Klímaváltozás, társadalmi igazságtalanság, gazdasági egyenlőtlenség, ez gazdasági politikai cselekvést kíván meg. A Horizont és az Erasmus programokat a számukra jutatott forrásokat meg kell növelni, és nagyobb erőfeszítésekre van szükség a jövőben a klímával kapcsolatos programokban is. A jövőt kell eh, tudnunk finanszírozni, ezért a következő kutatási program a Horizont Európa finanszírozását meg kell eh, növelni. Európának hatalmas problémákat kell megoldani, ilyen a klímaválság, és azonnal döntő fellépésekre van szükség a klíma kapcsán más területeken is. Ma ünnepeljük azt, hogy a jövőnkbe fogunk beruházni, és döntéseket hozunk a klímaváltozás elleni harcban. Köszönöm szépen. A hozzászólók listáján Festúra következő más percben. Tisztelt képviselők, úgy tesznek, mintha itt az önök pénzéről lenne szó, de ez az európai adófizetők pénze, hiszen a, ezek az adófizetők dolgoztak meg e-, ezért a pénzért. 160 milliárd euró a 2020-as költségvetés, és ez 19 milliárdra több, mint a 2019-es. Időközben a prognózis szerint nagyon sokan fognak elszegényedni azért, mert itt marginális csökkentéseket akar a bizottság de a valóságban túlzott ez a költségvetés. Úgy teszünk, mintha nem lenne Brexit, nem lenne recesszió, nem fenyegetne kereskedelmi háború az USA és Kína között, nem lenne olajválság Szaudarábia kapcsán ez nem is ez egy hazug költségvetés, mert csökkentésnek próbálja eladni, amire, ami szükségszerűség az európai adó fizetők kárára továbbra is. Következő felszólaló Kriszoforó képviselő másfél percre kap szót. Elnök asszony, biztos úr, számomra az EU költségvetése, a növekedés költségvetése kell, hogy legyen, amely megfelel az európai polgárok legitim elvárásainak. Kell, hogy legyen pénz a fiatalok munkanélkülisége nek a leküzdésére, a KKV-kra, a biztonság erősítésére. Ezek rendkívül fontos célok az EU és a tagállamok számára. Be kell ruháznunk a digitális gazdaságba. Olyan költségvetésre van szükség, amely tartalmaz garanciákat a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása kapcsán is. Az európai emberek nem akarják azt, eh, hogy olyan országok kapjanak eh, eh, pénzt az EU-tól, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, vagy a jogállamiságot. Olyan országok, amelyek megsértik az európai jogot, és a nemzeti jogok is. Például ilyen ország Törökország. Nem szabad, hogy beruházások menjek Törökországba, ha csak nem változtatnak a magatartásukon, és nem kezdik el mégis tiszteletbe tartani az emberi jogokat. Aztán itt van a ciprusi különleges gazdasági övezet, és ebben a régióban is sok a beruházás. Nos, biztos, hogy be kellene fagyasztani a Törökországnak jutatott forrásokat, világos üzenetet kell megfogalmazni Törökország felé, az európai értékeket, elveket be kell tartani azoknak az országoknak, amelyeket támogatunk. De Castro képviselő, egy perc. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az állampolgárok közelebbi Európát kérnek, amely hatékonyan tud választ adni az igényeikre. A tanács pozíciója a 2020-as költségvetési javaslattal kapcsolatban úgy tűnik, hogy ettől a céltól messze van jelentős visszalépéseket tartalmaz a bizottsági javaslathoz képest, parlamentként kevéssé ambiciózusnak ítéltük meg. Tovább kell befektetnünk a mezőgazdasági szektorba, hiszen ez a legfontosabb iparág Európában. Stratégiai fontosságú, de sokszor nem biztosítjuk számára ezt a prioritást. A geopolitikai helyzetre is gondolni kell. A termékeinknek milyen hatása van az orosz embargónak milyen hatása van, milyen hatása lesz a megállapodás nélküli Brexitnek. Tisztelt biztos úr, a fiatalok jövőjéről és a teljes mezőgazdaság élelmiszeripar jövőjéről van szó. Visszalépésekről hallunk, ez negatív üzenetet fog megfogalmazni a következő több éves pénzügyi keret tárgyalásához is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zemszorott kollega következik. Egy perce van tisztelt főnemesség! a költségvetési tervezet nagyon időszerű a középkor számára. A hercegségeinket veszély fenyegeti, pedig önök által. Itt a bolond, bolondok ülnek tort. A városainkban a, és vidéken igazából vakok vagyunk ahhoz, hogy meglássuk a korunk valós veszélyeit örökké tart már a nyár, és égnek az erdők, pusztulnak az állatok. Szeptember 20-án a Fridays for Future mozgalom tagjai felvonultak mindenhol, hogy az ördögi terveteket megakadályozzák. Dacosan azt mondják, hogy mi nem adjuk fel. A reményvesztettek, a kilátástalanok állnak veletek a tudatlanokkal szemben, meg fogalma sincs semmiről. Köszönöm szépen. Borkia úr, következik egy perc van. Grazie. Köszönöm, elnök asszony stratégiai fontosságúnak tartom az infrastruktúrák támogatását, a kutatás innováció támogatását. Ugyanakkor csodálkozom azon, hogy a bizottság javaslata 2020-ra nagyon sok növelést javasol, ami még nagyobb nehézséget okozna a netto befizető országoknak, mint például Olaszországnak. Most a pénzügyi tervezési időszak utolsó évéről van szó. Az eddigi teljesítés ezen eszközök tekintetében még nagyon sok kérdőjelet mutat fel. Nem csak a pénzek elkülönítésére kell gondolni, hanem módszereket, megfelelő módszereket kell követnünk, amelyek a termelési struktúráknak megfelel pontosan a legkisebb vállalkozásoknak lenne szüksége támogatásra. Olaszországban kiváló vállalkozások működnek, amelyek gyakran olyan igényekkel, olyan előírásokkal ütköznek szembe, amelyeket egyszerűen nem tudnak teljesíteni. A bizottságnak figyelembe kellene vennie ezeket a problémákat. Ha csak nem az a célja, hogy a kisebb vállalkozásokat egyszerűen kizárják a támogatás lehetőségeiből, és a nagyokat kívánják támogatni, ami persze nem elképzelhetetlen. Köszönöm. Hersz képviselője a szó, másfél perc. Frau Präsidentin! Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előző pontban a ö, ö, rák betegségek elleni harcról beszéltünk. A Horizont program ebben nagyon fontos szerepet játszik. Egy ponttal később most ennek az ellentétét látjuk számokba öntve. Látjuk tehát a különbséget a között, amit a szép beszédekben, szólamokban követelünk, és látjuk a költségvetési megvalósulását erről. Biztos úr arra beszél, hogy ki toljuk a megvalósítást. Nem arról van szó, hogy föladjuk az egészet, hanem egy kicsit kicsit elhalasztjuk. Na de egy csomó embernek nincsen erre ideje. A rákbetegségekben szenvedőknek nincsen erre ideje. Akinek nincs munkája, radikalizálódik. A sok fiatal radikalizálódik, hogyha nem segítünk nekik most. Látjuk, hogy azokat a programokat támogatják, amelyek kifejezetten jól, amelyek kifejezetten jól működnek, amelyek európai hozzáadott értéket teremtenek, a többiek többit pedig elfelejtik. Hozzá szoktunk már a rituálékhoz, ennek részét képezi az, hogy előveszik a fűnyírót, azzal végigmennek a költségvetésen. Ez nem olyan jó ötlet, ezt a rituálét, ezt el kellene felejteni. Mi történik, hogyha ön önnek az ő javaslatát jóvá hagyjuk, akkor valószínűleg nem csak meglepődne, de egy kicsit meg is ijedne, nem? Úgyhogy ebben az értelemben én az ellenállásra szólítok fel. Köszönöm szépen, Benyova képviselője a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt államtitkár úr, az Európai Parlament nagyon ambiciózus. Én jelentést vagyok az Envi-ben. A jelentést nagyon jól ismerem, és tudom, hogy több pénzre van szükség, és ez nem áll rendelkezésre a költségvetésben jelen pillanatban. A klímaváltozás nagyon nagy kihívásokat jelent. Három és fél további milliárdnyi további pénzre van szükség. A polgárok elvárásainak meg kell felelni, az életminőségüket javítani kell. A szociális oszlopot is erősíteni kell, meg kell valósítani az európai minimálbér, a klímaváltozás elleni harc, ezt mind finanszírozni kell. Ehhez egy olyan rendszerre van szükség, amely ezen ambiciózus politikákat valóban pénzzel látja el, forrással látja el ezeket az eszközöket, vagy ezeket a programokat, például digitális adókkal, vagy a nagyvállalatok progresszív megadóztatásával lehetne finanszírozni. És erről is többször beszéltünk. És az adó elkerülést is meg kell előzni, különböző intézkedésekkel, hogy ne legyenek ilyen postaláda cégek a jövőben. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percre Picula képviselő. Köszönöm szépen. Ezen az anyagon dolgoztam a Regi szakbizottságban, úgyhogy hadd mondjak néhány szót a regionális fejlesztés szempontjából erről a kérdésről. A kohéziós alap kulcsfontosságú elem sok tagállam számára, ezért a, ez a költségvetésben továbbra is prioritást kell, hogy élvezzen 2020-ra és a következő MFF-re is. <clears throat> ezt a, erre a Lisszaboni szerződés is kötelez bennünket. A Lisszaboni szerződésnek megfelelően egyetlen régiót sem hagyhatunk magára. Minden euró, amit a kohéziós politikába e, fektetünk, ez 1,24 eurónyi hozzáadott értéket teremt. Sajnálatosnak tartom, hogy a eh, költségvetés, a javasolt költségvetés eh, számos fontos dologra nem ad elég pénzt az ifjúsági munkanélküliség elleni harc, a klímaváltozás elleni harc. Ez a költségvetés nem felel meg a céloknak, és az Európai Bizottság ezzel nem tud mit kezdeni, mert a javaslatáinak nem felel meg. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Gil képviselőasszony, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért szeretnék hozzászólni, mert árnyék jelentéstől vagyok az AFET szakbizottságban, és hadd mondjam el, hogy a tanácsi javaslatai aggasztanak. Ez egy milliárd erővel csökkenteni a négyes fejezet előirányzatait. Ez oda vezethet, hogy a az elkövetkezendő, az elmúlt három év legalacsonyabb külügyi költségvetése lenne. Ez. A jelenlegi külügyi kontextusban, ahol az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság visszaesést mutat számos helyen, erre van szükség? Tényleg felelős dolog ez az Európai Uniós kapacitást csök, csökkenteni? és magukra hagyni azokat, akik a legjobban ki vannak szolgáltatva. Ami nagyon aggaszt engem, hogy az USA nyomdokaiba lépünk, közben meg Kína ott áll, és szórja a pénzt, nem köti feltételekhez. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a felelősségét vállalnia kell, az, az emberi jogokért és a demokráciáért kiállni. A tanácsot és a bizottságot arra szólítom fel, hogy vizsgálják meg még egyszer ezeket a javaslatokat, és gondolják meg még egyszer, hogyan prioritizálnak. Köszönöm szépen. Gájár képviselő, következik egy perc. Elnök asszony, miniszter úr, Hettinger úr, kedves kollégák! Ez a 11. költségvetési eljárás, amelyet nyomon követek, ez most már intézményesített, ritualizált, mondhatnám azt is, hogy dögunalmas. Mindig ugyanaz a helyzet, a tanács részéről hát nagyon kevés eredeti módon ismertetik a pénzügyi terveket, a marsokat. Ha ezt megnézzük inflációtól megtisztítva minden következményeket együtt, amiről a kollégák kollégák is beszéltek, egy rég negatív képet látunk. Egy kis pályos dolognak tartom, és mit csinálnának, hogyha elfogadnánk ezt a javaslatot? Ön, ön miniszter, el tudná magyarázni a választóinak, hogy a finn elnökség miért akar több pénzt költeni a kutatásra, a digitális gazdaságra, a közlekedésre, és miközben a saját költségvetésükben ezeken a területen csökkentések vannak? Vielen Dank. Als nächstes hat ebenfalls für eine Minute. Köszönöm. Grappini kollégája szó. Domnule comisar, domnule ministru, stimați colegi, Elnök asszony, miniszter úr, kedves kollégák! Nagyon sokat beszéltünk már erről a jelentésről, és ez teljesen normális, hogy így van. Mindenek előtt köszönöm a biztosnak, hogy elmagyarázta nekünk azt, hogy miért rosszak, majd nem jók ezek a csökkentések. Hát mi ezt pontosan tudjuk. Árnyék elődő vagyok a Transzakbizottságban, ott mindent csökkentettek, töröltek, az összekapcsolás, a közlekedés területén nagyon sok tételt. Ez a költségvetés annak az eszköze, hogy megvalósuljanak az EU e, szakpolitikai célkitűzései, és itt, itt horizontálisan mindent visszavágnak, visszanyesnek. Hogy lehet így megvalósítani a cél célokat, a kohéziós politika, a startupok, kutatás, egészség, biztonság, hát az emberek ezt várják el tőlünk, hogy ezek a célok megvalósuljanak, az életszínvonal, mindezzel kapcsolatban mit csinálnak? Azt mondják, hogy támogatják az európai célokat, tehát hát ezekkel a csökkentésekkel pont az ellenkezőjét érik el. Köszönöm szépen, Neichel asszony, következő itt van a teremben? Hogyha nincs, akkor Fernández úr kap szót. Ő sincs itt, viszont Kamelévert asszonyt látom. Egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem csak a egyik legsikert legértéktelenebb reklámkampánynak volt az a szlógene, hogy a pénz nem minden, de itt minden csökkentenek, kevesebb pénz jut a kultúrára, az oktatásra, civil kötelezettségvállalásra, sőt, még az Erasmus Plusnál is csökkentést látunk. A kultúra és az oktatásnak hatalmas a szerepe a kohézió szempontjából. Erre számtalan alkalommal utaltunk. De úgy tűnik, hogy ez önöknek még álmukba se jut eszébe. A tanács által javasolt csökkentések egyszerűen elfogadhatatlanok kreatív Európa, Európa a polgárok számára. Ezeket a programokat már ezer éve alul, súlyosan alul finanszírozzák. Több pénzre van szükség, 10%-kal többet követelünk az Erasmus Plus-ra, a Kreatív Európára és a Polgárok Európája programra is. Többet kell beruháznunk, és nem kevesebbet a fiatalok, az oktatás és a kultúra területén, ezzel adósai, adósok vagyunk az embereknek. Köszönöm szépen! Most pedig Beni Fej kollega következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony úgy gondolom, hogy a 2020-as költségvetési vita jó lehetőség arra, hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontosak azok az intézkedések, amelyekkel a munkanélküliséget próbáljuk enyhíteni. A szocialista frakció ilyen értelemben nyújtott be módosító indítványokat. A szövegben ezt a részt kívánjuk megerősíteni, konkrétan a ifjúsági foglalkoztatás, szánt eszköz megerősítése fontos. A fiatalok között még mindig nagyon magas a munkanélküliség sok tagállamban. Ezért a módosítóinkkal azt kérjük, hogy plusz 600 millió eurót kaphasson ez a kezdeményezés. Továbbá azt is kifejezzük, hogy a politikát, az oktatás, a foglalkoztatási politikát össze kell egyeztetni a fenntartható fejlődéssel, össze kell kapcsolni a szociális pillérekkel, föl kell számolni a szociális egyenlőtlenségeket, támogatni kell a párbeszédet, javítani kell a foglalkoztatást és a dolgozók munkakörülményeit. Nagyon fontos a szakképzés is. A munka az az egyik olyan terület, ahol Európa látványosan kell, hogy cselekedjen, főleg a legproblémásabb kontextusokban van szükség Európára. Köszönöm szépen. Incir kollega következik. Köszönöm. Égnek az erdők, nagyon sok olyan hely van, ahol az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Svédországban a szociáldemokrata kormány a költségvetés segítségével is